Good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek, mindenkit üdvözlök a Petíciós Bizottság ülésén. A első napirendi pontunk a napirend tervezet elfogadása. Maria Szúr azt kérte, hogy a 9-es napirendi pontot a 663 2017-es petíciót halasszuk el a május 30-i ülésre, hogy ezzel nincs ellenvetésük ezzel kapcsolatosan, akkor elfogadhatjuk. Van néhány közleményem a koordinátorok üléséről. A következőket tudom elmondani. A júniusi ülések ülés programját, tervezetét elfogadtuk módosításokkal. Aztán a magas feszültségű villamos vezetékről szóló petíciót a júliusi ülésünkre halasztottuk. Továbbá az Emplő Bizottság levelét figyelembe vettük, és felhatalmaztak arra, hogy én folytassam a tárgyalásokat a 44-es cikk értelmében a különböző javaslatokat elfogadtuk a B rész petícióit illetően szintén két petíciót nyitva hagytunk. A 248-as lezártuk, kettőt pedig nyitva hagytunk, ami a tényfeltáró látogatásokat, meghallgatásokat illeti. Elfogadtuk a Tarantói tényfeltáró misszió programját. A lesznek módosítások, felkértük a titkárságot, hogy ezt a, elvégezze, a koordinátorok elfogadták azt, hogy a meghallgatást megszervezzük azzal kapcsolatosan, hogyan lehet visszaállítani a polgárok bizalmát az európai projekttel kapcsolatosan, és egy írott tanulmány is születik majd. Ami a hontalanságról szóló meghallgatást illeti, az EPP és az SND azt javasolták, hogy jöjjenek szakértők, plusz két szakértőt vettünk bele a programba E, ezt a programot is elfogadtuk. Továbbá egyetértettünk abban, hogy lesz egy írásbeli írott tanulmány a spanyolországi regionális hatóságokkal kapcsolatosan, úgyhogy a repülőn majd olvashatják a tanulmányt útban Madrid felé. A donányai témát illetően szintén lesz 2018 első felében egy tényfeltáró küldöttség, amelyről majd októberban döntünk ebben az évben. A koordinátorok tudomásul vettek mindent, és semmiféle más témát nem vetettünk fel. Az egyébben sem. Én jó magam informáltam a koordinátorokat arról, hogy lesz egy útörő projekt, a, amelyet a Költségvetési Bizottság ö, fog ö, előzetesen értékelni, és az EU számvevőszékétől is lesz egy meghívott vendégünk. Azt hiszem, hogy akkor ez így rendben van, és akkor a szavazásra térünk át. Remélem, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája. Úgy, úgy látom, hogy mindenki mosolyog, tehát megvan, vagy útban van, tehát akkor figyelembe kell venni majd az, hogy egy plusz szavazás, egy plusz szavazat lesz egy hölgy részéről, tehát a gyermekjóléti kérdésekkel foglalkozó munkacsoport végleges jelentéséről van szó, de valaki szót kérte. Mindössze annyit szeretnék elmondani, hogy nincs itt a szavazókártyám, úgyhogy kérem, hogy vegyék az én szavazatomat is figyelembe. Rendben van. Tehát akkor egy az SND, egy az EPP részéről. Akkor térjünk át a szavazásra a egyes módosítóval kapcsolatosan, mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas módosítót visszavonták, négyes módosító következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le. Hatos módosítót ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást és lezárom most. És úgy tűnik, hogy a szavazógép nem működik. Itt van már a szavazókártya? Tehát akkor lezártam a szavazást, és egy EPP szavazata több, tehát akkor akinél nincs itt a kártya, szavazókártya. Tehát, tehát akkor valaki visszavonja a szavazókártyáját, húzza vissza, és meg kell ismételnünk a szavazást. Tehát megnyitjuk a szavazást. A hatos módosítót ellenőrizzük le. És a szavazás most lezártam. És ezt elutasítottuk. Hetes módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Kilences és tízes megegyeznek mellette ellene tartózkodás elutasítva. tizenegyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 12 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 14-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 15-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 16-os és 17-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 18-as mellett ellen tartózkodás. Ezt le kell ellenőriznünk elektronikusan, megnyitom a szavazást. és lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, és nagyon-nagyon sok tartózkodás volt. 19-es módosító mellett tartózkodás elfogadva, 20-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 21-es mellett nem, ez okafogyottá válik, ezt elutasítottuk, nem fogadtuk el. 21-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Aztán következik részenkéti szavazás, az első része szavazunk, mellett ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellen tartózkodás elutasítva. 22-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 24-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 26-os mellett ellen tartózkodás elutasítva. 27-es első rész mellett ellen tartózkodás elfogadva. Második rész mellett ellen tartózkodás elutasítva. 28-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 29 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 30-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 31-es, 32-es együtt mellett ellen tartózkodás elutasítva, 33-as mellett ellen tartózkodás. Ezt le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt mhm, elfogadtuk nagy mértékben, 24, 34 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 36-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, nem elutasítva, mondja az elnök, 37 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 39-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük le a 39-est, akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadva 40-es mellett ellen, tartózkodás elfogadva. 42 mellett, ellen, tartózkodás le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást a 42-es módosítóról. Lezárom a szavazást. És elutasítva. 43 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 45-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva. 46-os mellett el. Az első rész, első része szavazunk, tehát mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. Második rész mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le, tehát megnyitom a szavazást a 46-os módosító második részéről. Lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk. 47-es, 48-as együtt, mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 52-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 53-54 együtt, mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. 55-ös, mellett, ellen, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást az 55-ösről. Lezárom a szavazást, és ezt, és ezt elfogadtuk. 57-es módosító mellett ellentartózkodás elfogadva, 58-59 együtt mellett ellen tartózkodás elutasítva, 60-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, és a zárószavazás következik, ezt elektronikusan ejtjük meg. Lezárom a szavazást. Van egy plusz ellenszavazat, aki nem, ugye, akinek nincs itt a kártyája. Tehát 17-en mellette és 13-an ellene. Így tehát elfogadtuk, és ezzel le is zárjuk a mai szavazást. Petera asszony kap szót. Kérem, hogy mindenki hallgassa meg Petera asszony. Nagyon sajnálom az LPP nevében, hogy ö, olyan ez a dokumentum, olyan az egész, hogy ellene kellett szavaznunk. Ugye ezt a speciális munkacsoportot létrehozta az létrehoztuk az EPP kezdeményezésére, és azt reméltük, hogy a 18 hónapos munka konklúziói gyakorlati ajánlásokkal fognak zárulni, de sajnos ezeket az ajánlásokat ezek az ajánlások nagyon is egyoldalúak, és inkább a szülők jogaival foglalkozik, mint a gyermekek jogaival. Nagyon sok dolog még mindig nyitott, még mindig nem zárult le. Tehát nem volt más választásunk, mint ellene szavazni ennek a jelentésnek. Köszönöm szépen ezt a tisztázást ezt a politikai véleményt a frakciójuk részéről. Péter kapszul. A titkársággal szeretném közölni, hogy a kisebbségi véleményünkről ugyan nem szavaztunk, de ez a titkárságnál megvan. Az ALDE frakcióval együtt fogalmaztuk meg és nyújtottuk be. Kérem, hogy a jegyzőkönyvben ezt rögzítsék. Köszönöm szépen. Igen, ez egy kisebbségi vélemény, egy magyarázat. Megkaptuk számokkal együtt. Ezzel lezárhatjuk a vitát a szavazással kapcsolatban, és megyünk tovább a napi renden. 1233 számú petícióhoz érkeztünk az erőszak áldozatává vált nőkről és gyermekekről. A petíció benyújtója jelen van. Kérem, akik el akarnak menni, csöndben tegyék ezt meg, hogy minél előbb elkezdhessük ennek a petíciónak a megvitatását. Thank you. estrela Mrs. Estrella Vinyas. Estrella Gomez Vinya asszony, a panaszos jelen van. Öt percben megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európa Tanács szerint minden negyedik lány és minden hatodik fiú szexuális erőszak áldozatává válik. Európában 60%-uk otthon, vérfertőzés, szexuális erőszak, a nagyon gyakori, és csak az esetek 30%-a kerül bíróság elé. Ez az alacsony arányszám is azt mutatja, hogy az áldozatok jogait nem sikerül megvédeni. A 12-11-es EU irányelvet nem ültették át megfelelően a spanyol jogba. Nagyon kevés a transzparencia, amikor meghallgatják az áldozatokat, nagyon gyakran nem teljesülnek a követelmények, amikor videófelvételek készülnek, az eljárás során nem biztosítanak elő védelmet a gyermekeknek, fiatalkorúaknak. Az igazságszolgáltatásban abból indulnak ki mindig, hogy a gyermeknek nincs igaza és a kérdések azt célozzák, hogy ezt a feltételezést igazolják. A gyermek pszichológia eszközeit nem alkalmazzák. A gyermekek, amit a gyerekek mondanak, azt nagyon sokszor félreértelmezik. Gyermekeket aki azt mondja, hogy fejét ütötték, azt mondják, hogy hazudik, hat éves gyermekeket hallgatnak meg, akik eh, olyan dolgokról, amikről nem, nyilvánvalóan még nem tudhatnak. Előfordult, hogy egy bíró azt mondta egy olyan gyerekről, aki eh, nem akarta látni a szüleit, hogy hát kezelésre szorul a gyermek, vagy hogy ostobaságokat beszél nyilvánvaló és bizonyított, hogy a gyerekeket nem hallgatják meg, nem figyelnek rájuk. Diszkriminatív, hogyha az áldozatok különböző egyezményekben rögzített jogait megsértik, nem kapnak egészségügyi ellátást, hogyha mind a két szülő nem egyezett bele ebbe. A spanyol igazságszolgáltatás nőellenes, és az úgynevezett gyermekszülő elidegenedés a kiskorú áldozatok diszkriminációja jellemzi az eljárásokat sok a hamis elmélet, amikor valamelyik gyerek azt mondja, hogy nem akarja látni valamelyik szülőjét. Ezek, ezeket az állításokat teljesen félreértelmezik. Nagyon sok statisztikai adatot bizonyítékokat tartalmaz a petíción, különböző dokumentumokat csatoltunk hozzá, hogy alá támasszunk a panaszunkat ezekből a dokumentumokból is egyértelműen kiderül, hogy milyen következményekkel jár ez a jelenlegi helyzet. A petícióhoz csatolt anyagokat nyilván át tudják tekinteni, ezek bizalmasan kezelendő adatok. Reméljük, hogy a parlament támogatni fog minket abban, hogy sikerül ezeket a lehetetlen állapotokat megszüntetni hogy betartják az EU-s irányelben foglaltakat, majd hogy olyan intézkedéseket tesznek meg a kiskorúak meghallgatásakor, hogy milyen terem kell, hogy rendelkezésre álljon, amit az EU irányelv is rögzít. És hogy nem alkalmazzák az igazság szolgáltatásban ezt az úgynevezett szülő-gyermek elidegenedést arra, hogy ezzel eh, hamis eh, hazugnak eh, titulálhassák a, a gyermekek által elmondottakat pszichológus jelenlétére van szükség, de sokszor, de ehhez mind a két szülő beleegyezése kell. Amikor kiskorút hallgatnak meg, a helyzet elfogadhatatlan, és ezért szeretik volna felhívni a figyelmet. Köszönöm szépen. Katrin Bauer Bulstnak szeretném megadni a szót. Köszönöm, elnök asszony. Talán emlékeznek rá, a bizottság a petícióval kapcsolatos megfigyeléseiről októberben száll, számolt be itt a PETI szakbizottságban. Három pontos sérülhet a 29 e, 93 per 2012-es EU e irányelv. Az irányelv így például azt tartalmazza, hogy a büntetőgyekben védelmet kell biztosítani a gyermeknek, de a spanyol jog ezt az irányvet a sel helyett mély szócskával fordította le, tehát csak egy lehetőségként, és nem kötelezettségként. A gyermek mindenek felett álló érdemét, érdekét nem veszik figyelembe, és a, nem járnak el kellő gondossággal, azaz az eljárás során nem kapja meg a gyermek a maximális védelmet. A bizottság továbbra is nyomon követi, ami történik, és küldeni fogunk egy levelet a spanyol hatóságoknak. A jövő héten több információt kérünk azokról a területekről, ha esetleg megsértették az EU irányelvet. Köszönöm szépen, köszönöm nagyon világos szavakat. A bizottsági tagok kapják meg a szót, Valina asszony az első a listámon. Köszönöm szépen. Mindenek előtt a petíciót támogató egyesületnek szeretném megköszönni a, a segítséget. Ugyanis ebben a petícióban kitérnek arra, hogy az ilyen szexuális bűncselekmények áldozatait még utána is sokszoros hátrányok érik. Akik támogatják a petíciót, valóban indokon igazolni tudták a, a gyanúikat, a feltevéseiket, a csatolt dokumentumok egyértelműen alátámasztják, amit a petíció tartalmaz. A bíróságnál hiányzik a megfelelő személyzet, nincsenek a gyermekek szüksége elhelyezésére alkalmas létesítmények, helységek, az emberi kartát megsértik a spanyol hatóságok. És ezért egyetértek a bizottsággal, én is úgy gondolom, hogy nyitva kell, hogy maradjon ez a petíció. További tá- vizsgálatokra van szükség, tájékoztatást kell kérni a spanyol hatóságoktól, és el kell készíteni egy jelentést. A spanyol hatóságok el kell, hogy magyarázzák a helyzetet, el kell, hogy tudják magyarázni, eh, hogyan gondolják megoldani ezeket a problémákat. Eh, mi várjuk majd a bizottság válaszát. Nagyon kényes eh, témáról van szó, mindent meg kell tennünk, őre csak lehetőségünk van, hogy megszűnjenek ezek a problémák. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a szakbizottság tagjainak és ezt követően azoknak a kollégáknak, akik nem tagjai ennek a szakbizottságnak. Ha ez így rendben van, akkor Róza először tiéd a szó, parancsolja. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Angela az előbb elmondott. Valóban a helyzet az, ahogyan ezt a bizottság is megerősítette, hogy európai irányelvek átültetésekor hibák történtek. Az egyik ilyen irányelv a szexuális erőszakkal foglalkozó irányelv, ennek a 20. cikk ki sokkal kevésbé átfogóan ültették át a spanyol jogba, mint amilyen az eredeti irányelv szöveg volt. A tagállamnak eh, igazolni vagy indokolni kell, hogy hogyan ültette át az irányelvet, ezért mindenképpen nyitva kell tartani a petíciót, eh, kapcsolatot tartva a Spanyolországgal, magyarázatot kell kérni arra, hogy hogyan ültették át az irányelvet, a 8. és 20. cikket valószínűleg nem teljes körülön, vagy hibásan ültette át Spanyolország, és ezért a ha a petíció benyújtójának igaza van, hogy nyilvánvalóan valamit eh, tenni kell. Először tehát meg kell vizsgálni az irányelv átültetésének a körülményeit. Köszönöm, Szolidád. Köszönöm, Cecília. Nem mondunk ellent nyilván az eddig elhangzottaknak. Nagyon kényes, érzékeny kérdés, gyermekekkel szembeni szexuális erőszak. Itt nagyon nehéz egyetem beszélni is erről. De a panaszosok is írják, hogy mennyire fontos, hogy meghallgassák ezeket a gyerekeket, de Spanyolországban ez nem történik meg, vagy nem megfelelően, ezért nagyon jó egyetértünk azzal, amit a bizottság elmondott, támogatom azt is, hogy ez a petíció maradjon nyitva. Feltétlenül biztosítani kell, hogy a kiskorúak érdekeit védjük. Stanukanszony. Szeretnék további magyarázatot kapni a bizottságtól. A jelentésnek arra abban a részével kapcsolatban, ahol azt olvashatjuk, hogy a bizottság meg fogja vizsgálni, mégpedig szisztematikusan a feltételezett jogsértéseket. A panaszos elmondta, hogy igenis itt szisztematikus jogsértésekről van szó, miután rosszul hajtják végre és ültették át az irányelvet. A bizottságtól azt kérdezem, hogy van még bármi bizonytalanság, vagy hogyan akarnak eljárni? Mert hogyha felveszük a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal, akkor el kell mondanunk, hogy mi hogyan ítéljük meg ezeket a jogsértéseket. Hogy csak egyedi esetekről van ez szó, vagy pedig rendszer szintű, szisztematikus negatív helyzetről, amit a rossz irányelv rossz átültetése okozott. Szenzusz among us egyetértünk, és konszenzus van a néppárt szerint is, ez egy nagyon érzékeny probléma. Támogatjuk a panaszost, támogatjuk azt, amit az Európai Bizottság tesz, folytatjuk a párbeszédet a spanyol hatóságokkal, a néppárt is azt támogatja, hogy folytassuk a párbeszédet, maradjon nyitva a petíció. Köszönöm szépen. Alvio asszony, és utána Sandra Rodriguez következik ezzel a hozzászólók listájának a végére értünk, és a panaszos kap majd még szót. Először is szeretném megköszönni a petíció benyújtóinak a sok munkát, és azt, hogy ismertették ezt a petíciót itt a parlamentben. Ami a bizottság válaszát illeti, ugye a bizottságtól azt hallottuk, hogy eh, azt szexuális erőszak elleni küzdelemről, illetve a kiskorúak védelméről szóló irányelveket sértették meg esetleg Spanyolországban. Szólítsuk a bizottságot arra, hogy gyorsítsák fel az eljárást. 2015-ben nyújtottuk be ezt a petíciót, most 2017 van, és a bizottság ismét azt mondja, hogy tájékoztatást kért eh, a hatóságoktól. Hmm, túl súlyos eh, ez a kérdéskör ahhoz, hmm. hogy ilyen eh, lassan haladjanak a dolgok, fel kell gyorsítani a folyamatot. Úgy gondolom, hogy a petíciós szakbizottság sem lenne jó, hogyha túl sokáig várna, még lezárul ez a hosszadalmas eljárás. Nekünk, petíciós szakbizottságnak végig kell kísérnünk ezt a folyamatot, el kell mondanunk az aggájainkat a spanyol hatóságok felé is. Ezzel támogatnánk az Európai Bizottság munkáját, és talán sikerülne egy kicsit felgyorsítani ezt a folyamatot. De megismétlem, 2015-ben nyújtották be a petíciót, és a bizottság is említő itt valószínűleg irányelvek sérültek, és mi mit csinálunk? Várjunk, várjunk addig, amíg a bizottság teljes mértékben tisztázta a helyzetet. Legalábbis a spanyol hatóságnak kellene írnunk, és kérnünk őket arra, hogy gyorsítsák fel az eljárást. Eh, muchas gracias, presidenta. Yo también por... Sandra Rodríguez asszony. Köszönöm szépen. Én is eh, Szeretném támogatni azokat a javaslatokat, amiket elmondott a petíció benyújtója. Szerintem is hagyjuk megnyitva ezt a petíciót, viszont kihasználnám ezt a vitát arra, hogy a parlamentet és a bizottságot arra szólítsam fel, hogy részletesebben vizsgálja meg ezeket a jogszabályokat tekintettel a minőségükre, ugyanis nagyon gyakran azért találkozunk ezekkel a helyzetekkel, mert van egyfajta diszkrimináció a nemekkel szemben, és a bizottságot felől kérdezném, hogy amikor több információt kérnek a spanyol kormánytól, akkor hogyan fognak foglalkozni majd a szülőgyermek idegenedéssel, amiről beszélnek a petícióban, és, és hogyan fogják megelmíteni azokat a követelményeket, amelyek a munkatársakra vonatkoznak, akik gyerekekkel foglalkoznak, és amelyek, akik tudnak foglalkozni az árzottá vált gyerekekkel. Köszönöm, mondja az elnök. Szerintem egyértelmű volt a bizottság válasza tudjuk, hogy hogyan kell tehát manőverezni. Most megadom a szót Gomes Vinyász asszonynak a petícióban nyújtájának két percet kap. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szeretném elmondani azt, hogy elégedettek vagyunk a válaszokkal, úgy, mint olyan szervezetek, amelyek kényes kérdésekkel foglalkoznak. Nagyon fontos számunkra az, hogy előre lehet lépni ezen vonalak mentén. És nagyon jó az, hogy megvizsgálják azt, hogy mi történik a spanyol igazságszolgáltatásban. Igaz az, hogy ez egy nagyon sürgető kérdés, ez egy nagyon összetett helyzet, amely kihat a gyerekekre és családjaikra, az elmúlt napokban az érintettek azt kérdezték tőlünk, hogy jelent ez valamit az ő ügyük érdekében. Nem mondhatjuk azt persze, hogy igen, de mindenképpen a lehető leggyorsabban kell eljárnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, és köszönöm szépen az önök bátorságát is, hogy foglalkoznak ezzel, és köszönöm az elkötelezettségüket is az ügy irányában. Szerintem azt fogjuk tenni, hogy természetesen nyitva hagyjuk ezt a petíciót. A bizottság továbbra is folytatja a munkát, párbeszédet folytat majd a spanyol hatóságokkal, egy levelet is küldenek majd, ha jól hallottuk, hamarosan, tehát szerintem párhuzamosan is dolgozhatunk, mi is küldhetünk egy levelet a spanyol kormánynak, kifejez, kifejezhetjük aggályunkat azzal kapcsolatban, hogy a két rendeletet megsértik, ahogy azt hallhattuk az előbb, és az Európai Parlament is érdekelt abban, hogy sikerüljön megoldani a problémákat, és hogy sikerüljön helyesen átültetni az irányelveket Spanyolországban. Úgy látom, hogy mindenki bólogat, akkor egyetértenek ezzel és így akkor megköszönjük azt, hogy ellátogattak ide Brüsszelbe, köszönjük szépen a munkájukat és erőfeszítéseiket, és nagyon jó utat kívánunk vissza. És folytatjuk, rátérünk a következő petícióra, amely nem más, mint a bíróságletékről szóló 2654 per 2001-es petíció, Francisco Verdun Perez a petíció benyújtója, és neki meg is adom a szót 5 percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném elmondani önöknek azt, hogy mennyire fontos a bírósági díjak kérdése akkor, amikor az európai fogyasztók megvédéséről van szó. Össze lehetne ezt egy mondatban foglalni. Minden fogyasztóvédelmi jogszabály legyen az európai vagy tagállami jogszabály, üressé válik akkor, hogyha a fogyasztó elmegy a bíróságra, hogy éljen ezen jogaival, és aztán kiderül, hogy nagyon magas bírósági díjakat kell megfizetnie. Ez azt jelenti, hogy akadályozzák az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, és nem tud tovább lépni a fogyasztó. Mindannyian tudjuk, hogy a fogyasztók hátrányos helyzetben vannak a másokkal szemben, tehát hogyha egy perbe bocsátkoznak, akkor nem csak az ő számukra az előnyös, hanem a teljes társadalom számára. Nagyon kevés olyan eset van, amely előfordul ezekben az esetekben, azért, mert nagyon magasak a bírósági díjak, tehát nem mennek a bíróságra. Ezért emiatt azt mondom, hogy ha nagyon magas szintű védelmet szeretnénk az európai állampolgárok számára a fogyasztóvédelem szempontjából, akkor harmonizált EU szabályokra van szükség, amely által nem lehet bírósági díjakat kérni akkor, hogyha a fogyasztó a bírósághoz fordul, hogy éljen fogyasztói jogaival bármilyen európai tagállamban és pontosan ezért jöttem ma ide az önök petíciós szakbizottsága elé, hogy ezt kérjem minden európai fogyasztó nevében. Először is szeretném, hogyha a petíciót nyitva tartanák, és örülnék annak, hogyha a szabizottságuk megtenne mindent annak érdekében, hogy ezt a harmonizált szabályt a lehető leghamarabb elfogadnák, és a 2016 per 2-es cikk alapján azt kérném a petíciós bizottságtól, hogy készítsen egy saját kezdeményezésű jelentést, egy rövid állásfoglalást, amelyet benyújtanának az Európai Parlament plenáris ülésére. Szeretném elmondani azt is, hogy miért jöttem ide. Egy fogyasztóról beszélünk, aki elment a bíróságra, szerette volna, hogyha a fogyasztási szerződésének egy részét semmiség nyilván nyitották volna, és 300 eurót kellett fizetnie, amely a minimálbér fele, tehát egyértelmű, hogy ez a bírósági díj teljes mértékben megetetetlen és aránytalan. Ez ugyanis akadályozza a jogorvoslathoz való hozzáférést. Azután, hogy négy évig a bírósággal küzdöttem, nem sikerült egyetlen egy olyan bíróságot sem találnom, amely azt mondta volna ki, hogy ez a díj aránytalan. Több mint 20 éve ügyvéd vagyok, és nagyon gyakran azt láttam, hogy a nemzeti bíróságok nem követik az Európai Bíróság esetjogát. Úgy vélem, hogy nem mindig figyel, veszi figyelembe a fogyasztójogokat. 2015-ben eh, az említett jogszabályt megváltoztatták. A természetes személyek esetében a bíróság díjat eltörölték, az igazságügyi minisztérium viszont új reformokat jelentett be, és nem tudjuk, hogy ennek mi lesz majd a tartalma. Az Európai Bizottság e-Justice portálján két kijelentés olvasható. Először is eh, jelentős körülmények vannak a bírósági díjak között, a tagállamok eh, között. Ez súlyos diszkriminációt jelent, ugyanis bizonyos európai fogyasztónak többet kell fizetnie azért, hogy gyakorolhassa jogait. Nem utalnak a fogyasztóvédelem speciális jellegére. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak nincs megfelelő bírósági díjrendszere, nem veszik ezt figyelembe, ezt a fogyasztóvédelmi sajátosságot, amikor a bírósági díjakról döntenek. Úgy vélem, hogy olyan szabályokra van szükség, amelyek harmonizáló jellegűek, annak érdekében, hogy meg lehessen szüntetni ezeket a bírósági díjakat akkor, hogyha a fogyasztók szeretnék megvédeni jogaikat. Elnök, köszönöm szépen a bizottság képviselője, Gerik Dégelbek úr, talán Svédországból érkezett? Igen, hát ez különösen jó nekem, mondja az elnök asszony, nem gyakran találkozok ilyennel. Köszönöm szépen ennek asszony a szót. Svéd-angolul fogok beszélni, ha nem bánják. Megkapták a válaszainkat, talán ezeket nem kell megismételnem. Mit is mondunk ebben? Azt mondjuk, hogy tanulmányt fogunk folytatni a bírósági költségekről, illetve más bírósági eljárási költségek esetében. A tanulmány már majdnem kész van, Spanyolországgal kapcsolatban is készült egy nemzeti eh, jelentés, és most már jobban látjuk azt, hogy Európában hogyan néz ki a helyzet. A költségek, illetve a bérhez való viszonya ennek. Nos, egyértelmű az, hogy az eljárási joghoz tartozik a bírósági díj költsége, és ez nemzeti kompetencia. Tehát a, nemzet, a tagállamok döntenek arról, hogy hogyan alakítják ki az eljárások rendszerét. Viszont a szerződések 81-es cikke kimondja azt, hogy a, lehet harmonizálni ezen a területen, viszont ezt nem lehet gyorsan elvégezni, nem lehet könnyen elvégezni ezt. Jelenleg nincs a bizottságnak terve arra, hogy harmonizálja a bírósági díjakat. És ez amiatt van, hogy különböző aspektusok kötődnek ide. A legfontosabb talán az az, hogy nem csak itt a bírósági díjakról beszélünk, a fogyasztók vagy bárki más úgy véli, hogy a bírósághoz kell fordulnia, a bírósági költségek, a jogi képviselet díja, és ennek kapcsán meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet segíteni az állampolgároknak például um, egy biztosítás által. Tehát jelenleg most nem kivitelezhető az, hogy európai szinten foglalkozunk ezzel, a legjobb szint erre a nemzeti szint, a tagállami szint. Viszont az sem lehet, hogy a tagállamok e, akadályozzák emiatt azt, hogy a fogyasztók ne tudjanak a bírósághoz fordulni. Vannak bizonyos elvek, amelyeket alkalmazni kell, de strukturális szinten a harmonizáció a bírósági díjak esetében nem tűnik jó megoldásnak, és nem is gondolkodunk ezen jelenleg. Köszönöm szépen, mondja svédül az elnök, és most pedig megnyitom, megadom a szót a kollégáknak, először is Szoledádnak, majd utána Marias úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is Szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtójának, és azért is köszönetet mondok, hogy beszámolt erről nekünk. Valóban arról van ez szó, hogy elriasztjuk a fogyasztókat attól, hogy gyakorolják jogaikat. Ki lehet szabni bírósági díjakat, de a kérdésre, hogy válaszoljak, hogy elriasztjuk ezzel a fogyasztókat. Nos, az, a szóban fogok kérdés itt igazából az arányosság elve. Nem egyértelmű az, hogy ez arányos-e vagy sem. Sokan nem férnek hozzá az igazságszolgáltatás az emiatt. Szerintem fontos ez a petíció. Tényleg egy tanulmányra van szükség. Tudom, hogy a Európai Bizottság éppen most foglalkozik a tanulmányjal. Lehet, hogy a Juri hogy az ENVI is eh, foglalkozhatna ezzel. Vagy akár lehetne tényleg egy saját kezdeményezés jelentés is. Köszönöm. Marias úr, köszönöm szépen, elnökasszony. Szerintem fontos ez a petíció, mert ez nagyon komoly témákra mutat rá. Ezt pedig az, hogy mindenkinek hozzá kell férnie az igazságszolgáltatáshoz. Azzal kezdeném, amit elmondott az Európai Bizottság. Úgy tűnik, hogy elfelejtettük azt, hogy az alapvető jogok kartája az Európai Unióban az igazságszolgáltatás való hozzáférés ebben a kartában nagyon fontos. Ezt meg kell védeni. Hogyha egy tagállamban nagyon magas bírósági költségek vannak, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz az emberek számára az igazság, igazságszolgáltatáshoz hozzáférni. Hogyha ez történik, akkor lehetséges, hogy arról van szó, hogy az alapvető jogok kartája sérül. Van fogyasztóvédelmi jogszabályozásunk, és Ezt az Európai Unió fogalmazta meg. Tehát, hogyha valaki magas bírósági költségeket követel, akkor akadályozza az igazságszolgáltatást. Ezt tényleg meg kell vizsgálni, nem csak Spanyolországról van szó. Nézzük például Görögországot. Görögországban a 44 per 2016-os törvény szabályozza a bírósági díjakat, viszont a nyugdíjak csökkennek, a bérek csökkennek, tehát óriási költsége járna az egy nyugdíjas számára, hogy a bírósághoz forduljon például a nyugdíjak állandó csökkentése miatt. A bírósági díjak aránytalan magasak például a nyugdíjakhoz képest. Egy másik nagyon fontos kérdés az adózáshoz kötődő bírósági ügyek. Tegyük fel, hogy 20 ezer euró adót kell valakinek fizetnie, de ez a valaki ezt megkérdőjelezi, bírósághoz fordul, viszont 10 ezer euró kell fizetnie, plusz még a bírósági költséget. Ez azt jelenti, hogy senki nem fogja az ügyet bíróság elé vinni. Az adóhatóság már megfizeteti a díjat, mielőtt még a bíróságra kerülne az ügy, és a magas bírósági ügy miatt pedig senki nem akar a bírósághoz fordulni. Tudom, hogy a bizottság most hallgat bennünket, nagyon komoly ez a kérdés, nyitva kell maradnia ennek a petíciónak, Kebeszon asszonynak igaza van, a Libéhez kell ezt utalni, vagy akár a Júri Szakbizottsághoz, hogy ez nagyon komoly kérdés ez. Az Európai Bizottságot arra kérném, hogy az EU illetékességi kör szerepét itt vizsgálja meg még egyszer, hiszen arányosságról van szó, az igazságszolgatáshoz való hozzáférésről van szó, sérül az alapvető jogok kartája. Úgy vélem, hogy a petíciót nyitva kell tartani, és el kell azon gondolkodni, hogy milyen további lépéseket lehet tenni. Tudom, elnök asszony, hogy ön is ismer más hasonló eseteket, lehet, hogy lesznek még ilyen petíciók, ugyanis figyelembe véve a magas bírósági díjak miatt sok állampolgár szembesül ezzel a problémával, főként Görögországban hirtelen fellépéseket, intézkedéseket tett a görög kormány, magasak az adók, és az emberek nem tudnak a bírósághoz fordulni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani a panaszosnak, ugyanis ez egy nagyon fontos terület, nem csak Spanyolország számára, hanem sok más tagállam számára. Szeretném felhívni a bizottságot. Vagyis nem is értem, hogy a bizottságnak miért kellett ennyi idő, hogy ezt a tanulmányt elvégezze hogy tanulmányozza ezt a petíciót. tehát nagyon régen nyújtották be már ezt a petíciót, úgyhogy hosszadalmas volt ez az egész folyamat, már 2015-ben, most 2017-ben vagyunk természetesen. Üdvözlöm a bizottság válaszát, de kérem, hogy gyorsítsa fel a tevékenységét e, e petíciót illetően de és természetesen nyitva kell, hogy maradjon ez a petíció. Köszönöm szépen. Valina asszony. Köszönöm szépen, Cecília. Én teljes mértékben egyetértek az előttem felszólaló kollégákkal. Igen, ez nem egy privilégium, itt egy jogról van szó, és konkrét módon is szeretnék köszönetet mondani a panaszosnak, ugyanis látjuk azt, hogy, hogy egyre inkább növekszik a munkanélküliség, és a megszorítások politikáját éljük. Éppen ezért arra van szükség, hogy egy olyan keretet hozunk létre, amely biztosítja a megfelelő jogokat a fogyasztók számára hogyha például elbocsátanak egy munkavállalót, akkor egész egyszerűen nem fordulhat a bírósághoz, ez egész egyszerűen elfogadhatatlan. Azok, akiknek nincs pénz, pénzük, egyszerűen nem tudnak az igazságszolgáltatáshoz fordulni mindenképpen fel kell kérni a bizottságot, hogy gyorsítsa fel ezt a munkáját. És itt nem csak Spanyolország van érintve, hanem a, az alap jogokról van szó. Itt ez nem egy privilégium, ez egy jog mindenki számára, ez egy evidencia. Rosa. Köszönöm szépen, elnök asszony igen, én is köszönetet mondok a panaszosnak, ahogy a bizottság képviselő elmondta, nincs harmonizáció ezen a területen. A mm, bírósági illetékek terén a tagállamok hatáskörébe tartozik a döntés, de az Európai Bíróság is foglalkozott már az egyenértékűséggel és az arányosság kérdésével. Eh, Ami pedig eh, e-, ezt az egész ügyet illeti, mindenképpen biztosítani kell mindenkinek azt a jogot, hogy egyenlő módon férhessen az igazságszolgáltatáshoz. Szeretném tudni, hogy a 28 országban mi is a helyzet a bizottság szerint, és arányos, az arányosság elve biztosítva van-e? Tehát fel kellene talán tenni ezt a kérdést a jogi bizottságnak is. A jogi bizottság részéről talán több információt kaphatnánk, hogy hogyan is járjunk el ilyen esetekben. Nagyon szépen köszönöm, ezzel le is zárjuk a felszólalók listáját, a témát illetően visszaadom a szót a panaszosnak. Most meghallgatta a különböző véleményeket a különböző frakciók képviselői részéről. Nem tudom, hogy van, a, amit még hozzátenne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek a felszólalását. Tehát egy Európai Unióban ugye látjuk azt, hogy a fogyasztók számára mennyire fontos az, hogy megfelelő módon hajtsák végre a jogszabályokat. Azt hiszem, hogy a fogyasztók védelme érdekében úgy kell eljárni, hogy a fogyasztók jogait biztosítsuk, és, és a fogyasztók sok esetben nagyon sok eljárásjogi problémával találják magukat szemben. Harmonizációra lenne szükség, amely biztosítja az egyenlőséget, mert eh, ugye itt európai jogszabályok is léteznek, ezeket harmonizálni kellene, és ezeket eh, megfelelő módon kellene végrehajtatni. Fontos tehát, hogy tagállami szinten is érvényel jussanak az európai jogszabályok eh, és eljárások a fogyasztók esetében, például ha reklamációik vannak, akkor sok esetben nem is tudják, hogy milyen jogaik vannak, milyen jogszabályok léteznek és vonatkoznak rájuk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy fontos a jogi keret, amelyet harmonizálni kell Európai Uniós szinten, biztosítva a fogyasztók jogait, és ezt hatékony módon kell működtetni, a harmonizációval a, az ilyen magas költségeket és illetékeket is ki tudnánk kerülni. Köszönöm. Kiváló, köszönöm szépen. Tehát le is zárhatjuk ezt, és azt hiszem, hogy mindenki egyetért, hogy nyitva marad ez a petíció. A bizottság is elmondta, hogy létezik egy tanulmány, ezen dolgoznak, nem akarunk a dolgok elébe szaladni, még mielőtt a tanulmányt elolvasnánk, tehát most azt kell mondani, hogy nyitva marad ez a petíció, és várjuk a tanulmányt, hogy mi is megkaphassuk. Amire szükség van, az az, hogy az EU fogyasztói a fogyasztói jogaikat gyakorolhassák, és ez még nem így van a tagállamokban. A jogi bizottságnak is átküldjük ezt a petíciót, hogy, az, hogy ők döntsenek azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is járjunk el. Igen, akkor még a bizottság képviselője szeretne szólni, igen, maradt néhány nyitott kérdés nagyon röviden. A tanulmány nem csak a bírósági illetékekről van szó, hanem, szól, hanem általánosságban a fogyasztói, fogyasztók jogairól. Hess professzor vezeti ezt a tanulmányt a Max Planck intézet részéről Luxemburgban dolgoznak rajta. Itt nem csak a illetékekről, költségekről, hanem általánosságban egy jó képet kapunk a helyzetről. Hasz professzor azt mondta, hogy a, a, a tanulmány egy év alatt készül el, mind a 28 tagállamot tanulmányozzák. Azt hiszem, hogy ez egy elég gyors menetrend, nem lassú, ahogy elhangzott, nincs semmiféle vita azzal kapcsolatosan, hogy igen, akciókra van szükség, hogy lehetővé tegyük a fogyasztók számára a jogorvoslatot, tehát foglalkozni kell a jogi akadályokkal uniós szinten, a formális akadályokkal, és aztán ott van a gyakorlati része a dolgoknak, Elnézést kérek, egy pillanat, keresem a irataimban. There has, okay. Tehát ö, volt egy kísérlet arra, hogy harmonizálják a bírósági illetékeket, de nagyon nehéz volt ez az egész folyamat, és nem volt lehetséges a tagállamok szintjén. Na most hogyan lehet egy olyan rendszert biztosítani, amely mind a 28 tagállamra vonatkozó lehet? Milyen paraméterekre van szükség? Itt nem csak a bíróság illetékekről van szó, mm-hmm. ugyanis sok esetben ugye az ügyvédek illetékei azok, vagy költségei azok, amelyek elriasztják a polgárokat attól, hogy a bírósághoz forduljanak. Végül pedig minden tagállam azt kérte, hogy kértük a tagállamoktól, hogy statisztikai adatokat adják át. Nem tudjuk, nincs semmiféle statisztikai adat a különböző jogi ügyekkel kapcsolatosan. Jó lenne, hogyha lenne, ez segítene nekünk is. Köszönöm szépen, köszönöm a tisztázást, és nagyon sok jó munkát kívánunk, hogy folytassák a tanulmányjal kapcsolatos munkát a fogyasztói jogok védelme területén hozzáférve a bírósági illetékekhez is. Tehát hallottuk a bizottságot, hallottuk a panaszos, köszönöm szépen, hogy eljött, ide, és tisztázta a helyzetüket. Minden jót kívánunk a titkárságon keresztül, kapcsolatban maradunk, és jó utat haza. Most áttérünk a következő napirendi pontra, a 9-es napirendi pontot, tehát Marias úr kérdésére, kérésére elhalasztjuk a májusi ülésünkre a következő, következik az 0538 2016-os petíció az Európai Unión belüli bankok usora tevékenység elleni küzdelemről van szó, a panaszos nincs itt, viszont itt van a bizottság képviselője. Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor itt arról van szó, hogy két petíciót tanulmányozunk, vizsgálunk jelenleg. Ezekre válaszolt az utóbbiakban a bizottság. Van egy olasz és van egy ciprusi petíciónk hasonló témákban. Az olasz petíció úgy tűnik, hogy a kamatlábak szintjén a, a panaszos úgy gondolja, hogy itt egy, egy uzsora tevékenységről van szó, a másik pedig a ciprusi bankok által megszabott rendkívül magas kamatlábrokról van szó, jelzáló hitelekre vonatkozóan. Természetesen ez nagyon kényes téma, a kamatlábak témája, éppen ezért bevettük a fogyasztói hitel irányelvbe és a jelzálog hitel direktívába, irányelvbe a, azt is, hogy, hogy a szerződésben láthatóvá kell tenni, hogy mi az, amit nyújtanak a fogyasztónak. Aztán van egy irányelv, amely az illegális szerződés feltételekről szól. ami a jogalkotásban nincs meg, nevezetesen az, az hogy önmagában per se meghatározzuk a kamatlábakat egy szociális piacgazdaságban, mi, amit mi tehetünk, az az, hogy megnézzük, hogyan lehet segíteni ezen a területen, hogyan lehet esetleg a terheket csökkenteni. Ugye a több verseny esetében a kamatlábak, a nyújtó intézetek között is létezik tehát a verseny. Aztán éppen ezért van egy irányelvünk a jelzálók hitel témában, egy átmeneti szintű jogszabály van érvényben, tehát hitelnyújtás esetén a tagállamok számára. A bizottság nemrégiben elfogadott egy akciótervet a fogyasztók gazdasági tevékenységével kapcsolatosan. Itt konkrét Három konkrét akcióról van szó, és felül kell vizsgálni a fogyasztási hitelekkel kapcsolatos kérdéseket általánosságban is. Az olasz esettel kapcsolatosan Lappi úr a panaszos Olaszországból, ő azért panaszkodik, mm, mert a, van egy, egy uzsorra ö, ö, tevékenység, Olaszországban, és ez, egy törvény lehetővé tette azt, hogy nagyon magas kamatlábakat nyújtsanak, tehát itt meg is duplázódott a plafon, és azt kéri a panaszos a bizottságtól, hogy a 108 98-as olasz törvényt tegye alkotmány ellenesnek, annak nevezetesen a kettes cikkét. Mi válaszoltunk a Manaszosnak, és arról szóltunk, hogy 2009-2010-ben meg, volt egy megrendelt tanulmány, amely a kamatlábak korlátozásáról szól az unión belül, ez a tanulmány arra mutat rá, hogy mennyire különböző a helyzet, hogy a tagállamok különböző kamatlábakat használnak, a, maguk a definíciók is nagyon bonyolultak. Olaszország az az ország, amely bevezetett egy, egy plafont, kamatláb korlátozást, és a panaszos úgy gondolja, hogy mivel itt nemzeti szintű jogszabályról van szó, a, a bizottság éppen ezért nem véleményezheti ezt a plafon, csak egy keretet nyújt, és nem várható az, hogy Olaszországban minden hitelnyújtás esetében a, a plafont megközelítik a kamatlábak. A, a több, ha több verseny, nagyobb a verseny, több a szereplő e, ezen a területen, akkor természetesen a helyzet is változó. Na most továbbá, tovább megyek. Elnök asszony megállítja a, az előadót. Itt van a ciprusi panaszos, tehát ő fogja majd a panaszát most bemutatni, és arra válaszol. Tehát az első, az olasz, olasz petícióval kapcsolatosan akkor befejezte? Igen, akkor most megnyitom a Megnyitom a vitát a képviselők számára. Ahogy említettük, az olasz petíciót benyújtó panaszos nincs itt. Elvi asszony kért szót? Nem, először Evi asszony következik. Márko kollégámat szeretném helyettesíteni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részéről én vagyok a kompetens a témát illetően. Igen, Olaszországban ö, Olaszországban létezik 2011 óta egy ö, törvény, amely egyfajta uzsora tevékenységet jelentett a kamatlábak megemelése szintjén és arra volt szükség, eh, tehát a Monti eh, miniszterelnök eh, akkor úgy magyarázták, hogy szükség van egy ilyen törvényre. Én úgy gondolom, hogy ez egy kriminális törvény, ugyanis ez egy uz, uzsora tevékenységnek adott lehetőséget, nagyon magas kamatlábat vetettek ki a bankok, magasan tartották a kamatlábakat, a hitelek, bankhitelek szintjén. Én úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság nagyon sok esetben közbelép fiskális területeken is, és ezt most is megtehetné, a tagállamoknak pedig el kellene fogadniuk a bizottság véleményét. Most azt kérem a bizottságtól, hogy egy elemzést csináljon, hogy európai szinten hogyan is működik ez az egész uzsora kamatláb tevékenység, hogy a bankok tevékenysége ezen a szinten hogyan is működik, az Európai Központi Bank mit írhat elő, hogyan lehet elkerülni azt, hogy bizonyos bankrendszerek kijátszák a, a, a, a jogszabályokat, és ne ilyen törvényeket alkalmazzanak, mint a 2011-es olasz törvény. Fontos tehát részletesen elemezni nem csak az olasz helyzetet, hanem más európai helyzetet is, és ajánlatokat, javaslatokat tenni annak érdekében, hogy hogyan lehetne harmonizálni ezt a rendszert. Mert meg kellene határozni egy, egy kamatlávat, amely amely felett nem lehetne spekulálni a bankoknak. Nagyon sok polgár ugye, fellépett ezen, a, ezen tevékenység ellen. Köszönöm. Elnök asszony, én elnézést, de nem ismertem fel önt, ugyanis először önnek kellett volna szót kapnia, úgyhogy elnézést kérek, nem tudtam, hogy a, jogi, hogy a gazdaságbiztonságtól jött. De most Kirió úr kap szót, vagy Csirió úr. Igen, Csirió úr. Igen, köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos, de kényes téma. És ez ugye egy olyan téma, amely szorosan kapcsolódik a, a, az emberek, a fogyasztókhoz, a családokhoz, a munkavállalókhoz. Ez egy olyan téma, amely általánosságban is sok embert érint. De én azt hiszem, hogy a bizottság válaszában egy nagyon fontos jelzés is van. Ugye itt a panaszos kérését tanulmányozták, és az is evidens, hogy tehát kényes és fontos témáról van szó, és a tagállamok kompetenciájába, hatáskörébe tartozik jelenleg. Mellesleg e, ugye sokszor panaszkodnak, hogy, hogy, e, hogy bizonyos dolgok e, az unióból érkeznek, aztán szeretnénk több Európát, aztán sok esetben ugye azt mondják, hogy ne avatkozzon be a tagállamokba annyira Európa, tehát itt nemzeti hatáskörről van szó. Viszont itt ugye azt szeretnék, hogyha harmonizálnák a, a uniós szinten ezt a témát. Fenn kell tartani az előző felszólalónk szellemét is, azzal kapcsolatosan, hogy a, hogy a következő petíciót is egy, tehát ezzel az olasz petícióval együtt vegyünk, vegyük figyelembe. Itt továbbra is a másikban is kamatlábakról van szó, és azt kérjük, hogy akkor zárjuk le ezt a, a petíciót. Elnök asszony, köszönöm szépen. Azt hiszem, akkor most már eljött az ideje, hogy lezárjuk ezt a petíciót, de Evi asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedik, én is felszólalnék a e petíció kapcsán, ugyanis engem is meglep azt hallani, hogy az EPP részéről, ugye, amely a leginkább a, egy Európai Európai Unió támogató párt, tehát ilyet hallunk, tehát hogy kevesebb vagy több Európa legyen. Na most mi, mint az ötcsillagos mozgalom képviselői, mi nem fogadjuk el ezt az egész rendszert Olaszországban. Ez egy rossz bankrendszer, és financiális rendszer, Nagyon magasak a kamatlábok a jelzálók hitelekre vonatkozóan. Azt is el kell mondani, hogy az utóbbi években hány ember vállalkozó lett öngyilkos ezek miatt az uzsora kamatok miatt, amelyeket a bankok vetettek királyuk. és úgy tűnik, hogy a különböző felügyelő szervek nem tudnak megfelelő módon kontrollt, ellenőrzést elvégezni a bankok felett. Ugyanis ugyanazok a mechanizmusok folyamatosan ismétlődnek. Azt is látjuk, hogy a, a bíróságok is foglalkoztak ezekkel a bankügyletekkel, de nem voltak olyan ügyek, amikor is a bankokat elítélték volna, vagy szankciók lettek volna ellenük, vagy deficitensek lettek volna. Az ötcsillagos mozgalom már nagyon régóta azt kérjük, hogy a bank és pénzügyi rendszereket teljes mértékben alakítsák át, hogy a spekulatív tevékenységet be lehessen szüntetni. A bizottság ugye elmondta a véleményét, de azt is látjuk, hogy nagyon sok probléma merül fel. Jó lenne, hogyha ez a petíció nyitva maradna, én ezt kérem, hogy maradjon nyitva, mert a helyzetet továbbra is monitorozni kell. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm. Hogyha van olyan olasz kollega, aki egy személyes vendettában gondolkozik, az inkább hagyja el a termet, ez sokkal jobb lenne nekünk. És tartózkodjanak attól, hogy politikai párt adatokkal kapcsolatos megjegyzéseket tegyenek, gondoljanak arra, hogy az interneten megy ki az ülés, nem ez a helyszín arra, hogy itt politikai nyilatkozatokat tegyenek. Semmilyen nyilatkozatot nem tettem közvetlenül bármelyik politikai pártal vagy mozgalommal szemmel, csak egy általános megállapítás volt politikai pártokról. Mi itt az Európai Parlamentben vagyunk, és elnök asszony, igen, elmondta, amit elmondott, feljegyeztük. Zárjuk le most ezt a petíciót. Az egyetlen javaslat az volt, hogy tartsuk nyitva. Tényleg ezt akarja a szakbizottság? Én ugyanis lezár, le akartam zárni, azt akartam javasolni, hogy ezzel a petícióval kapcsolatban küldjünk egy levelet a panaszosnak, amelyben azt javasoljuk, hogy a panaszával a Bank of fitalihez forduljon, vagy a pénzügyi ombudsmanhoz, és adjon tájékoztatást arról, megadva a linkeket, az összes tájékoztatót, és mi pedig zárjuk le a petíciót. Én ezt szeretném megtenni. Egyetértenek? Nyilván az ötcsillag mozgalomnak más a véleménye, de a többség egyetért azzal, hogy így járjunk el. Most pedig menjünk tovább a következő, a 1721-es számú petíció, ciprusi kollega, ciprusi állampolgár Takis Hadzsi Georgiou nyújtotta be ciprusi bankok által megszabott rendkívül magas kamatlábakról jelen van a petíció benyújtója, üdvözöljük, nagyon jó, hogy itt van. Emlékeztetnék arra, hogy ugyanazok a szabályok vonatkoznak a szakbizottság tagjaira és a petíció benyújtójára. Mindenkinek ugyanúgy, bármilyen állampolgárként joga van arra, hogy egy petíciót benyújtson. Amikor a petíciót ez a szakbizottság megvitatja, akkor a petíció benyújtója, ugyanúgy akárki is legyen, bemutathatja a petíciót, de nem vehet részt a döntéshozatalban. Időnként szavazás van valakinek a saját petíciójáról, viszont elmondhatja a véleményét képviselőtársunk, és tisztázhatja azt is, hogy mi a véleménye. Önél a szó 5 percben. Köszönöm, elnök asszony. Minden politikus számára megtiszteltetés állampolgárként fellépni valamilyen ügyben. És úgy gondolom, hogy egy politikus saját értékítéletét is javítja az önmagával szemben, ez egy jó érzés. Végső soron itt arról a tevékenységről van szó, amit mi is a szakbizottságban végzünk. Először is szeretném elmondani, hogy már Váli asszonytól és Évi asszonytól is hallottam olyan mondatokat, amiket én is szerettem volna elmondani. Tehát a kollégák már sok mindent elmondtak, ezért én viszonylag rövid lehetek. Cipruson, de más tagállamokban is túl magasak a kamatok. Nevezhetjük ezeket uzsora kamatoknak is. Minden logikán túlmutat a kamatok mérete, magassága. És nagyon nyugtalanító, mert nem láttunk még megoldást erre a problémára a bizottság válaszából. Itt röviden fel is olvasnék egy részletet a bizottság válaszából. Hát, ha jól értem a bizottság válaszát, akkor itt a következőről van szó és mm, nagyon itt az, amit itt olvasok. Az irányelv negyedik cikkében az szerepel, hogy a kamat adatok valamilyen teljesítmény ellenszolgáltatásaként értelmezendők. Tehát, hogyha árut vagy szolgáltatást nem bocsátanak rendelkezésre, akkor bírósághoz lehet fordulni. A bank tehát bármilyen kamatot követelhet, anélkül, hogy ez ellen bírósághoz lehetne fordulni. az állampolgárok demokratikus jogait nagyon fontosnak tartjuk, és a bírósághoz, az igazság szolgáltatáshoz való hozzáférés különösen fontos, ezért nagyon nyugtalanító ez az ilyen helyzet. Hogyha Cipruson egy hitelszerződést köt valaki, a ciprusi banknak jogában áll, mondjuk eredetileg legyen az 50 ezer euró, később felemelheti, és így a kamatot is megemelheti. Véleményem szerint ez jogot sért. Még az is előfordulhat, hogy csak véletlenül tájékozódik valaki egy ilyen helyzetről. A bizottság azt mondja, hogy a 2014-17-es irányelv értelmében, amit tegnap előtt fogadott el a ciprusi parlament, azt mondhatjuk, hogy a bizottság részletesebb választ kellene, hogy adjon. Mert ugye időközben elfogadták az irányelvet Cipruson, a bizottság pedig azt mondta, hogy az irányelv átültetése után megoldódik a probléma, mert akkor versenyhelyzet lesz Cipruson, azaz másik tagállamban is felvehet hitelt ciprusi állampolgár. Hát én személyesen azt kell, hogy mondjam, hogy én például egy belga bankhoz fordultam hitelért, jelzálog hitelt, de biztosító fedezetet kellett, be kellett biztosítanom. A belga bank esetében nem lehet teljesen más követelményeknek alávetni az ügyfeleket. Évi asszonynak is mondom, az Európai Néppárt ugye mindig ilyen nappal több Európát követel, itt viszont tagállami hatáskörbe utalja az ilyen problémákat. Hogyan lehetséges az, hogy mondjuk valaki ciprusi állampolgárként, tegyük fel, egy német banktól felvesz egy kölcsönt, és utána azt követelik tőle, hogy legyen neki valami ingatlan vagyona Németországban, mi a hitel fedezeteként, vagy biztosítékként. Szerintem ez nem lehet megoldás. Ugyanis az Európai Unióban, ugye az elmélet, hogy több versenyre van szükség. De itt nem beszélhetünk versenyről, Eh, amit így eh, tulajdonképpen a bizottság a válaszában megoldásként eh, kínál. Amit tehát a bizottság alapvetően mond az az, hogy a bankok, és ezt teljesen világosan kimondja a bizottság, a bankoknak joga van arra, tetszés szerint meghatározni a kamatokat, és nem lehet ez ellen bírósághoz fordulni. Én azt kérem, hogy tart bizottság nyitva ezt a petíciót, és követelem az Európai Bizottságtól, hogy frissítse a véleményét, hiszen ugye a 2014 per 17-es EU-s irányelvet időközben, április 28-án a ciprusi parlament elfogadta. Köszönöm szépen! Marias úr következik. Kírió, Mária és nem Sírió. Időnként szükség van az ilyen apró javításokra, egyébként is görögül fogok beszélni. Ennek a petíciónak a tárgya Hadi Georgiou kollega petíciójának a tárgya, és más petíciók is olyan témákkal foglalkoznak, amelyek nagyon is foglalkoztatják az európaiakat. A bankok urak. A bankok nagyon magas kamatokat követelhetnek az ügyfelektől, tulajdonképpen a bankok állam az államban. Ez lehet az első következtetésünk. A második következtetésem pedig a következő. A bankválság azt eredményezte, hogy a polgároknak kellett megmenteni a bankokat, Görögországban, Cipruson másút újra mhm. fel kellett tőkésíteni a bankokat, az állampolgároknak kellett megmenteni a bankokat, de közben, miután túl magasak a kamatok, az emberek nem tudják visszafizetni a hiteleiket. Azután a harmadik pont ugye van az Európai Központi Bank, melynek meghatározó szerepe van. A negyedik pont, itt, itt uzsorakamatokról beszélhetünk. Görögországban és sok más országban is a bíróságok megalapították, hogy mi értendő uzsorakamata alatt. A kamat ezáltal eh, azt fizetjük meg, hogy a bank bizonyos szolgáltatásokat eh, nyújt nekünk. De azt nem lehet, hogy a bank bármikor tetszés szerint eh, határozhatja meg, hogy mekkora kamatot követel. Az irányelvbe kellene, hogy védelmet nyújtson az uzsora kamatokkal szemben, de az igazi védelmet a verseny jelentené, de nem látjuk azt, hogy csökkennének a kamatok. Vannak akadályok a tekintetben is egy másik tagállam bankjától lehetne EU-s állampolgároknak kölcsönt felvenni, hát, hogy a, a szolgáltatás tényleg hozzáférhető-e. A petíció kapcsán pedig vissza kell nyúlnunk egy nagyon komoly problémára. Itt van a devizahitelesek problémája, akik annak idején svájci hitelben vettek fel hitelt. Itt nem arról van szó, hogy túl magasak a kamatok, hanem a svájci frank és az euró vagy más valuták eh, eh, közötti árfolyam változása sújtja nagyon az ilyen hitelek felvevőit. Görögországban nagyon sokan akik a svájci fran euró árfolyam változása miatt nem tudják visszafizetni a kölcsöneiket. Ilyenkor visszamenőleges hatállyal is kellene intézkedéseket tenni, ahogyan a kollégák is elmondták, hogy az ilyen problémákat meg tudjuk oldani. Kicsit átfogóbban kellene foglalkoznunk ezekkel a kérdésekkel. Olaszországban is, Cipruson is. A bankok nagyon magas díjakat is kivetnek. Görögországban van egy 1979-es törvény, 18 számú törvény, ami meghatározza, hogy az adott összeg hány százalékát lehet díjként felszámítani, és késedelem esetén, illetve kamatok esetében, késedelmes fizetés esetén kamatos kamatot kell fizetni az ügyfélnek. Persze meg lehet állapodni a bankkal, lehet nyújtani, elnyújtani a visszafizetést, de sokszor az ilyen csapdából, csapdahelyzetből nem lehet nem tudnak kimászni a banki ügyfelek. Azt gondolom, hogy a ciprusi kormánynak is kellene írni egy levelet. Meg kellene kérdezni, hogy mik a tervei, hogyan kívánja ezt a problémát megoldani. Az Európai Központi Banknak, Drági úrnak is kellene írni egy levelet, hiszen eh, neki úgy kell látni a dolgokat, ahogy azok a valóságban vannak. Az Európai Központi Bank felelősséget kell, hogy vállaljon. Mindenek előtt most kell vizsgálnia, hogy hogyan lehetne kezelni és rendezni ezt a helyzetet. Azután úgy gondolom, hogy minden esetre nyitva kell tartani a petíciót, tovább kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. A bankok ugyanis sokszor tovább adják a, ezeket a hiteleket, és csekély pénz ellenében különböző alapok, akik felvásárolják a banki hiteleket, faktorcégek, ezek nagyon keményen lépnek fel a közben a bankok számára pedig ez egy jó üzlet. Valóban ez visszaélés, kizsákmányolják az állampolgárokat. Nagyon komoly a helyzet, és mindenképpen nyitva kell tartani a petíciót. A bizottsághoz fordulok, Steiner úr parancsoljam. Köszönöm, elnök asszony. A ciprusi ügyjel szeretnék foglalkozni, amit a ciprusi képviselő és a görög képviselő elmondtak, erre szeretnék reagálni. Amikor korábban felszólaltam, aláhúztam a verseny fontosságát. Teljesen egyetértek önökkel, hogy a verseny pusztán, a verseny önmagában még nem egy panacea, és meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mik az okok, mik az okai annak, amiért a kamatok jelenleg sajnos Cipruson, és mondhatnak azt is Görögországban is, nagyon magasak, annak ellenére, hogy az EKB kamatpolitikája értelmében nagyon alacsonyak a kamatok. A bankok marzsa túl nagy, de mi megvizsgáltuk a jelenlegi ciprusi helyzetet tegnap óta. Hogyha megnézzük azt, hogy 5 éves jelzálók hitel kölcsönre mekkora kamatot számítanak, és mekkora kamat marzsuk a bankoknak, ez 6 százalék. Tehát körülbelül 6,25-öt kell fizetni az ügyfeleknek, ugye az LKB e kamatlába pedig 0,25 százalék, tehát 6 százalék a banki marzs. És ez nagyon magas ha összehasonlítjuk mondjuk Németországgal. De sajnos jelenleg Cipruson az a helyzet, hogy Cipruson a legmagasabban nem teljesítő hitelek aránya ciprusi bankok könyveiben találjuk meg a legtöbb ilyen nem teljesítő hitelt, ezeknek az aránya 50 százalék. A többi tagállamban ez az arány 5-7 százalék csupán. Tehát még akkor is, hogyha a bankok olcsó jutnak forráshoz, amit ki tudnak helyezni hitelként, éppen az EKB alacsony kamat politikájának köszönhetően, hogy legyen nagyobb a növekedés, legyenek beruházások, de amikor kikölcsönzik a bankok, ezt a pénzt, akkor fel kell tenniük azt a kérdést, hogy mekkora az esély annak, hogy rendszeresen fogják törleszteni az ügyfelek ezt a e, hitelt, e, és ez a kölcsönnek az ára hiszen azok, akik rendszeresen tudják fizetni a törlesztő részleteket, azoknak kell kvázi e, kifizetni azokat a költségeket, amelyek abból adódnak, hogy sajnos sokan nem, tudja, nem tudják törleszteni a hitelt és ennek az eredménye az, hogy ilyen magasak a kamatok. Ez hasonló helyzettel szembesültünk Írországban. Ugye Írország is nagy ingatlan válságon ment keresztül, és nagy veszteségeket szenvedtek el ott is a bankok. onnan is jöttek olyan panaszok, hogy túl magas kamatokat számítanak fel a bankok. Ez megint csak nem feltétlenül olyan kérdés, amivel mi a bizottság tudunk foglalkozni. Az ország jelentésekben követjük a helyzetet. De például az Ír Központi Bank úgy döntött, hogy el, felmérést végez a bankszektorban a versenyképességről, hogy látni lehessen az, hogy vajon a kockázatokat és a költségeket hivatott fedezni a magas kamat, a nagyobb hitelkockázatokat, vagy pedig a bankok csak extra profitot akarnak ezzel szerezni, ami e, túlzottnak minősülne. A kérdés az, hogy miért nem nemzeti szinten akarnak az ilyen problémákkal foglalkozni. De ha megengedi, szeretném aktualizni azt, hogy mi is a helyzet Cipruson a jelzáloghitel irányelvel kapcsolatban. Az igaz, és örülünk annak, hogy Ciprusi Parlament elfogadta végül április 28-án a jelzáloghitel irányelve. A határidő eredetileg 2016. március 21-e volt, tehát több mint egy évvel eh, régebben. Nem csak Ciprus eh, késlekedik az irányelv átültetésével. Ciprus mellett három másik ország, Spanyolország, Portugália és Horvátországot is az Európai Bíróság elé eh, idéz, citáljuk. A Cipruson a parlament ugye közben elfogadta az irányelvet átültető törvényt, úgy tudjuk, hogy az elnök hamarosan alá fogja írni a törvényt, és megjelenik a hivatalos közlönyben. Ekkor tekintjük azt, hogy teljesen át lett ültetve az irányelv, és remélhetőleg így el lehet kerülni azt, hogy bírósági eljárás legyen a dologból kitűnő. Köszönjük szépen ezeket a pontosításokat. Siri úr. Sí, grazie, grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy hasonló téma, mint az előző, tehát az olasz, de azért különböző is valamennyire. Ugye az előbb uzsora tevékenységről volt szó, most pedig itt, amit a kollega elmondott, azok olyan megfontolások, amelyek teljesen más kontextusba tehetők bank szempontból is. Mi úgy gondoljuk, hogy fontos a szubszidiaritás elve Európában, Eh, fontos az, hogy a tagállamok védjék meg a saját eh, önállóságukat, de itt eh, utalni kell a személyes garanciákra is, amelyeket a bankok nyújtanak. Ugye, ha aláírunk valamit egy bankban, egy szerződést, akkor fontos az, hogy a garancia is biztosítva legyen, és itt a személyes jogokról is szó van, a fogyasztók személyes jogairól garancia szinten. Ugye az lehetőség van a tagállami bankokhoz fordulni, de a garanciákat is nyújtaniuk kell a bankoknak. Abban az esetben, hogyha valaki hitelért fordul hozzájuk. Éppen ezért tehát itt egy, egy kicsit más a helyzet, mint az előző petíció kapcsán. Természetesen el kell mélyíteni a vizsgálatot ebben a vonatkozásban is, tehát monitoringra van szükség, meg kell nézni az, hogy hogyan lehet figyelembe venni ezt az eljárást, ezt a folyamatot és a mi frakciónk úgy gondolja, hogy ennek a petíciónak nyitva kell maradnia. Angela. Nosotros también pedimos desde el GUE que se mantenga abierta la petición porque... A GUE frakció is szeretné ezt a petíciót eh, nyitva tartani, ugyanis az Európai Bizottság, mintha azt mondaná, hogy eh, egy módszert alkalmazunk, és kettős standardjaink vannak. Tehát kell valamilyen fajta szabályozás, egyfajta felülvizsgálat, amikor Európa megmentette a bankokat, és az emberek fizették meg ennek az árát, akkor nem lehet, hogy ez ismételten előforduljon. Ez kötődik ahhoz, hogy mit kap a bank. Úgy vélem, hogy nem lehet itt szabad kezet adni, ugyanis már láttuk azt, hogy mi történt a különböző mérgező papírokkal. Egyre inkább olyanok a bankok, mint az ingatlan közvetítők. Tehát úgy vélem, hogy a ciprus és az olasz hatóságoknak a hatósok megtették azt, amit tenniük kell, a bankok nem tehetik azt, amit szeretnének. A vállalkozásában mindig van egyfajta kockázat. Korneva asszony, azt kérném öntől, hogy legyen rövid, mert még mindig van egy petíció előttünk a mai ülésünk végéig. 6.30-kor lesz vég az ülésnek, és utána nincsen már tolmácsolás, tehát kicsit kérem, gyorsítsuk meg a dolgokat. Köszönöm szépen, elnök asszony. A ciprusi probléma rámutat arra, hogy Görögországban és más EU tagállamokban milyen nagy problémák vannak, hiszen a bankok arról dönthetnek, amiről akarnak. A svájci hitel csak egy a svájci frank hitel csak egy része a problémának. Van egy törvényünk, a Kacelis törvény Görögországban, és ez nagyon sok kilakoltatást ha Ez nem történt volna meg, akkor nagyon sokan utcára kerültek volna a Gorgiú, illetve Marias urak szerint a petíciót nyitva kell tartani, ezzel egyetértek. Az Európai Központi Banknak levelet kell küldenünk, és azt is javaslom, hogy szervezzünk egy meghallgatást, legyen egy saját kezdeményezési jelentésünk, hogy foglalkozzunk azokkal a petíciókkal, amelyek ide kötődnek hiszen más tagállamban is vannak hasonló helyzetek. Tehát madártávlatból kell ezt nézni, és meg kell értenünk azt, hogy mik a problémák. Meg kell vizsgálnunk ezeket a kérdéseket minden tagállamban egyidejűleg. Elnök, köszönöm szépen. Most akkor le kell ezt zárnom, de először visszaadom a szót a kollégának két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A fő pont, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy maradjon nyitva ez a petíció, ezzel kapcsolatban nincsen kétség. Az Európai Bizottság őszinte volt, őszinte volt az értékelősük. Nagyon jó az, hogyha elvégezik a munkánkat, 6,6% a kamat, plusz még extra díjak. Úgy vélem, hogy ez itt tényleg eh, kamat tényleg a ciprusi gazdasági minisztériumnak eh, levelet kell küldenünk, információt kell kérni arról, hogy mit kívánnak tenni. A ciprusi központi banknak is kell küldeni egy levelet, az utolsó pont, amit szeretnék elmondani, ez egy olyan dolog, amit már korábban is elmondtam. Az a levél, amit az Európai Központi Banknak intézünk, abban utalást kell tennünk arra is, hogy a ciprusi állampolgárok hogyan kaphatnak egy német banktól hitelt. Ez hogyan működhet? Hogyan eh, engedi meg ezt egy német bank, akkor, hogyha az adott személynek nincsen semmilyen fajta tulajdona Németországban. Tehát erre mindenképpen utalni kellene a levélben. Elnök, köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy lezárhatjuk ezt a pontot, tehát nyitva tartjuk ezt a petíciót, ahogy azt mindenki kérte, aki hozzászólt. Nyitva marad ez a petíció, és megvárjuk azt, hogy a bizottság hogyan fog eljárni. Úgy vélem, hogy ezen kívül még küldenünk kellene a Ciprusi Központi Banknak is egy levelet, illetve a Ciprusi Bankok Szövetségének is kifejezve elégedettségünket, hogy az irányelvet elfogadták az elmúlt napokban, és ki kell fejteni a gályunkat azt illetőleg, hogy az 50% nagyon magas arány a nem teljesítő hitelek esetében, más tagállamoknál 5-7% ez az arány. Szerintem erre rámutathatunk, mert ez tényleg aggasztó. Meg kell kérdezni a véleményüket erről a petícióról, és egyetértenek ezzel? Igen, és írjunk az Európai Központi Banknak is. Ami Kuneva asszony javaslatát illeti, a koordinátoroknak kell ezzel foglalkozniuk, tehát forduljon a koordinátorához, illetve a politikai tanácsadóihoz, és ott vitassa azt meg, amit az imént elmondott. Így járunk el. És az Európai Központi Banknak is küldünk egy levelet, nem de? Igen, mondja az elnök rendben. Arról, hogy a, hogy lehet az, hogy a ciprusi állampolgárok egy más tagállambeli banktól kapnak hitelt. Nekik is elküldjük a levelet. Oké. Okay. Ez lesz a mai döntésünk a szakbizottságban. És ha további fellépést szeretnének, akkor forduljanak a koordinátoraikhoz. Nagyon szépen köszönöm, és most folytassuk az utolsó petícióval, 175-ös petíció Spanyolország kizárása a informatikusi szakmát illetőleg a szakmai képítőzések elismeréséből megkapja a, a petícióban jutó a szót. Köszönöm szépen, kedves képviselők, hogy meghívtak engem ide. Kevés az időm, gyorsan összefoglalom. 2009 óta az informatikusok teljes padhelyzetben voltak, ugyanis nem nem voltak benne egy jogi keretben az engedélyezett elismert képestések kapcsán. a tolmácsok örülnék, hogyha kicsit lassabban beszélne a beszélő. Tehát nem volt jogi keret, az elnök megszakítja, azt mondja, hogy túlságosan gyorsan beszél a felszólaló, a tolmácsok nem bírják követni, kicsit lassabban beszéljen. Tudom, hogy nagyon stresszes dolog ez, mondja az elnök, de azért nyugodtan beszéljen. A... Tehát kihagyták a jogi keretből az elismerést ezen szakmáknak, nem szabályozzák ezt Spanyolországban, ezért ez azt jelenti, hogy bár van képesítése ezeknek a személyeknek, nem ismerik ezt el Spanyolországban. Két dolog forog itt kockán, a spanyol informatikai mérnökök nem tudnak más tagállammal szokatást nyújtani, és nem tudják elismertetni szakmai képesítésüket. Más tagállambeli informatikai mérnökök viszont Spanyolországban nem tudják elismertetni a szakképzettségüket. Az informatikus szakma rendkívül mobil szakma, és eh, ezért eh, óriási kárt okoz ez ennek a szakmának, ez a spanyolországi rendelkezés. Más tagállamból érkező informatikusok nem tudnak eh, belépni a érdekvédelmi szervezetekbe, mert nem ismerik el a képesítésüket. Például, ha valaki Andalusziában kívánja magát a, egy szervezetbe bejegyeztetni, akkor az adott szervezet elnöke a jogi keretet ö, alkalmazhatja, de ha nincs behegyezve, nincs elismerve a szakmája, akkor tudják felvenni. hogyha felveszik egy ilyenfajta szervezetbe, akkor sokkal nagyobb eséllyel talál munkát, és egy ilyen szervezet akár még egy vitásügyben is egyeztet az informatikus és az ügyvél között. Akik beegyezték magukat, az számos előnyre tehetnek szert, tehát nem csak egy bürokratikus rendszer a szolgáltatás nyújtás esetében a bejegyzett személyek több szolgáltatást tudnak nyújtani, azok, akiket nem jegyeznek be, azok nem tudnak szolgáltatást nyújtani, vagyis akiket nem helyeznek be, azok sokkal rosszabb körülmények között kénytelenek dolgozni. azok a szokatások, amelyeket nyújtunk, az kihat, kihat a cégekre. Hogyan lehet megvédeni az emberek gazdasági, fizikai biztonságát, akkor, hogyha nem tudjuk megfelelően a szolgáltásokat nyújtani, nem ismerik el ezeket a szakmákat. A kérdés az nem az, hogy elismerik-e a szakképzettséget, vagy nem, bár az európai piac versenyképessége nélkül ez nem működne. Le kell szögeznem azt, hogy már 9 éve próbáljuk megoldani ezt a problémát, és jelenleg a jogi keretet próbálják megreformálni, hogy sikerüljön a 2013 per 54-es törvénynek megfelelni, Spanyolországnak el kell ismernie ezeket a szakmákat. A 36-os cikke a spanyol alkotmánynak kimondja azt, hogy a jog szabályozza a szakképesítés rendelkező szakmákat, és szeretném önöknek elmondani azt, hogy Spanyolországnak meg kell felelniük a mérnökökre vonatkozó, informatikai mérnökökre vonatkozó szabályozásnak, el kell ismerniük ezt a szakmát, kilenc év már te, telt már el. Kérem, hogy ezt a javaslatot fogadják el. Egyre kevesebb képviselő van itt, de a bizottság azért itt van, és nagyon örülök annak, hogy megadhatom nekik a szót, és hogy elmagyarázhatják a ö, helyzetet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, kaptunk egy panaszt közvetlenül is a panaszostól, és már néhány és már egy ideje ezt tanulmányozzuk. A kérdés ugye tehát az, hogy az informatikus mérnöki hivatásnak a szakmai képesítése szabályozva van-e Spanyolországban, vagy nincs. Tehát magát a minősítést, a képesítést szabályozzák-e, vagy nem mire van szükség ahhoz, hogy valaki, valakit elismerjenek. Tehát Spanyolországnak igenis át kellett vennie és alkalmaznia kell, kell hajtania azt az uniós irányelvet, amely a képesítések elismeréséről szól. Tehát itt nem egy általános kötelezettségről van szó, hogy elismerjék a, az informatikus mérnökök szakmai képesítését. Természetesen a különböző régiókban van, vannak szakmai kamarák, amelyek feladata, hogy elismerjék a képesítéseket, és lehetővé tegyék azt, hogy a szakmai gyakorlatot az adott személy végezhesse. Tehát mi kapcsolatban léptük a spanyol hatóságokkal, hogy tisztázzuk a helyzetet. A hatóságok azt mondták, hogy a helyzet már javult, nevezetesen nem kell egy szakmai kamarához csatlakozni, ez nem kötelező már, és az informatikus mérnökök számára nincs ilyen kötelezettség, és a meglévő törvényhez való alkalmazkodásra egy évet kapott az adott hatóság. Tehát éppen ezért, ha egy uniós országból Spanyolországba megy, nem kell elismertetnie a képesítését, és nem kell csatlakoznia a kamarához sem. Azt kért, kérdeztük kértük, hogy esetleg a szakmai kamarák meggátolhatják-e ezeket az informatikusokat, hogy dolgozzanak, munkát vállaljanak, hogy kötelező-e számukra a kamarához való csatlakozás. A spanyol hatóságok azt válaszolták, hogy, hogy, hogy nincs semmiféle kötelezettség, a kamarához való, szakmai kamarához való ö, csatlakozás, és maguk is létrehozhatnak egy szakmai csoportosulást, amely védi az érdekeiket. Egy más tagállam informatikus mérnöke nem nyújtott be semmiféle panaszt hozzánk a bizottsághoz, a lehetőség tehát megvan, gyakorolhatják az informatikus mérnökök a szakmájukat, viszont Spanyolország nem ültette át az irányelvet. Ami a spanyol mérnököket illeti, hogyha a spanyol mérnökök akarnak egy másik tagállamban dolgozni, számukra is vonatkoznak a megfelelő jogszabályok, de mivel Spanyolországban ezt a szakmát nem ö, szabályozták, egy évre van szüksége az adott tagállamnak, hogy ö, hajtsa végre és ültesse át az irányelvet. A szerződést mindenképpen ö, figyelembe kell venni, még akkor is, hogyha nem ültették át az irányelvet. De mi soha nem kaptunk semmiféle panaszt, se mérnöktől, se informatikus mérnöktől Spanyolországból, akiknek nehézségük lett volna egy másik tagállamban gyakorolni a szakmájukat. Éppen ezért elkészítettünk egy levelet a panaszosnak, és egy hónapja lesz, hogy bizonyítsa azt, hogy itt egy sérelemre került sor. Köszönöm szépen. Köszönöm. Floor is open for colleague. Megnyitom a szót a kollégáknak. Megnyitom a vitát. Péter. A információn van ez a témák kapcsán, amit elhangzott, úgy tűnik a bizottság szerint, hogy minden rendben van. Spanyolország a saját jogszabályait alkalmazza, a petíciót benyújtó ezt másképp látja. Amikor úgy éreztem hogy épp megértem, hogy miről van szó, a bizottság azt mondta, hogy viszont van egy kis probléma, tehát számomra a kérdés az egyetlen diszkrimináló kérdés az az, hogy egy spanyol informatikus mérnök dolgozhat egy másik országban, de a bizottság azt mondja, hogy nincs itt semmi gond. Én arra hajlanék, hogy hagyjuk ezt a petíciót nyitva, és a petíció benyújtóját kérjük meg arra, hogy vizsgálja azt meg, hogy tényleg létezik ez a probléma, vagy nem a bizottság úgyis azt mondja, hogy Spanyolország ezt egy kicsit másképp szabályozza, mint más tagállamok, de még sincsen semmilyen fajta diszkrimináció, mert egy Franciaországban kiképzett mérnök Spanyolországban is dolgozott, és fordítva is a többi tagállamnak is be kell fogadniuk a spanyol mérnököket, pedig Spanyolországban nincs ez a szokványos tanúsítványozás bevallom azt, hogy számomra nem igazán érthető ez az egész dolog. A kérdés az az, hogy most a petíciót benyújtója azt mondja, hogy van-e probléma, vagy nincs, nem tudom, hogy mit, a bizottság mire gondolt, nem tudom, a kollégáim, akik még itt vannak, mit, mit gondolnak erről. Thank you, Peter, Angela? Köszönöm, Péter. Angela? Hát egy kicsit egyetértek Péterrel, de én azért ismerem a témát. Itt diszkriminációról van szó. Ezek a személyek ugye nem dolgozhatnak. Ugye német, a német példát hallottuk. Ugye itt ezek a személyek jogsérelmet, jogsérelem alatt vannak. Tehát úgy gondolom, hogy ahogy hallottuk, a panaszosnak még ki kell egészíteni a dokumentumait, kapcsolatba kell lépnie a spanyol hatóságokkal, a bizottság várja tőle a dokumentumokat, tehát nincs minden rendben, hiába mondják. Köszönöm. Most pedig visszaadjuk a szót a panaszosnak, maximum kettő percben. En respuesta, en respuesta a los miembros de la comisión. Nos, akkor válaszolnék a bizottság képviselőjének. Itt nem erről van szó, hogy csak, hogy dolgozhat-e egy munkavállaló, vagy nem. Spanyolországban nem például a szolgáltatás nyújtás terén is probléma van. Én informatikus mérnök vagyok, de jogi témákban dolgozom, bíróságoknál. És, és foglalkozom a különböző művészeti jogi esetekkel is. Tehát ez mit jelent? Ugye mindez kihat a polgárokra is, a, a különböző szolgáltatás nyújtásokat nem szabályozták. Például az architektúra, az építészet területén nincs szabályozás. Úgyhogy nem igazán értem ezt az egészet. Mi is Magyarországban nem tudjuk gyakorolni a saját szakmánkat. Persze országon kívül sem. Én kaptam egy eh, levelet az emplő szolgálattól, amely szerint ugye, mint informatikus mérnök, hát, ugye én dolgozom, de nem akarják elhinni például, hogy kompjútert tudok használni. 2009 óta folyik ez az egész ügy, ezért jöttem el Brüsszelbe, ezért jöttem el önökhöz. 2008 óta ugyanazokat a válaszokat kapom, nevezetesen, hogy tehát mit, mit is válaszolnak? Hogy olyan szolgáltatásokat nyújtunk, amelyet nem lehet jól körülhatárolni. Én mindenképp egy megoldást szeretnék. Igen a bizottság képviselőinek visszaadom nagyon röviden a szót. Köszönöm szépen. Igen, értem, hogy ez a probléma Spanyolországra vonatkozik, tehát egy belső probléma, de akkor nem jó, jó helyen jár, ugyanis a, ha jól értem, akkor azt szeretné, hogy, a, hogy Spanyolországban szabályozzák ezeket a szakmai tevékenységeket, de akkor nem mi vagyunk a bizottság a partnerei e, ezen a területen. Tehát minden tagállamban vannak olyan jogszabályok, amelyek lefedik a különböző szakmákat. A cél természetesen nem az, hogy arra vegye rá a bizottság a tagállamot, hogy új törvényeket vagy jogszabályokat hozzon. Vannak jogszabályok, és megvannak a szakmai szervezetek minden szakmában. Ugye sokszor kérik tőlünk azt, hogy magasabb szintű jogszabályokat érvényesítsünk a tagállamokban. Ugye itt akadályok nélküli nagy belső piacunk van, tehát mi, mi nem vagyunk a jogszabályok ellen, természetesen, hogyha a spanyol hatóságok azt mondják, hogy nem kell, akkor mi nem tudjuk őket arra rávenni, hogy legyen, és fogadjanak el. Köszönöm. Péter? Für mich bleibt trotzdem eine Frage. Azért a kérdés még nyitott szerintem. Spanyolországban lehet, hogy ez így működik. Németországban, hogyha meg lehet pályázni egy állást, és van ehhez valamilyen képzettséget követelnek meg, akkor a spanyol kollégának nincs esélye, és hiába panaszkodik. Hogyha informatik keresnek megfelelő végzettséggel. Hát ugye itt, itt ez a probléma. Az érintett lettek, ugyanis esély nélküliek voltak. Spanyolországban persze ez másként van, nem avatkozunk bele spanyol ügyekbe, itt a néppártban is sokszor vitázunk azon, hogy mi az, amit a tagállamoknak kell szabályozni. A spanyol kollégák nem pályázhatnak állásért, mert nincs, nincs meg a megfelelő végzettségük. A bizottság azt mondja, hogy igazából nincs probléma. Lehet, hogy azért nincs probléma, mert annyira esély, semmi esélyük nincs a spanyoloknak. Informatikus egyébként egy nagyon igényes munka, bárhol is jelentkezem, fontos, hogy legyen megfelelő képzettségem, az azt igazoló papírom. Hogy különösen, hogyha valaki egy második másik európai országban akár dolgozni. Tehát még kérdezzünk utána, és tartsuk nyitva. Valina asszony, ön is hozzá kíván szólni ehhez. Igen, Cecília, teljesen egyetértek Péterrel, és nem értek egyet a bizottsággal. Hogyha valamelyik EU állampolgár egy másik EU tagállamban nem dolgozhat, akkor ezzel megsértjük az emberek, a munkavállalók szabad mozgásának elvét. És ez nem spanyol hatáskör. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Hagyjuk nyitva a petíciót, és hagyjunk időt, hogy a szükséges dokumentumokat be tudjuk szerezni. Rendben van, akkor nyitva hagyjuk, és a bizottsághoz fordulok. Nem tudom, hogy kaphatunk-e még valamilyen tájékoztatást öntől. Mindent megpróbáltak megtenni. De küldhetünk egy levelet, amelyben elmondjuk, hogy aggódunk a spanyol illetékes hatóságok eljárása kapcsán, és biztosítani kell azt is, hogy több információt jutasson el hozzánk a panaszos, hogy biztosak lehessünk abban, hogy mindent alaposan megvizsgáltunk, mielőtt lezárjuk a petíciót. Akkor így járunk el, 18 perc múlt 6 óra, mindenkinek egy nagyon szép estét kívánok! Minden jót mindenkinek élvezzék, önök is mondom a panaszosnak a brüsszeli estét, és utána jó hazautat.